ezek után jó itt vagyat kívánok, és mm, az egyik csoport, látogató csoportot is üdvözölni fogom, akik eszlingeniek, rögtön találkozunk, a tolmácsoknak köszönöm a